megoldásokat találjunk, és hogy a probléma gyökereihez le tudjunk menni, és ezeket meg tudjuk oldani, mind helyi, mind országos, mind pedig nemzetközi szinten. Köszönöm. Zum Abschluss dieser Aussprache. Hat állásfoglalás indítványt nyújtottak be, lezárjuk a vitát, és a vita után szavazunk majd. Következő napi rendi pont a Közép-Afrikai Köztársaságban kialakult helyzet, és először az állásfoglalás indítvány szerzői szólnak, szólalnak fel. Először Migalszki úr kap szót egy percben, parancsoljon. Pani Przewodniczący, Szanowna Elnök úr, biztos úr, igen tisztelt képviselő hölgyek és urak, a közép-afrikai köztársaság az egyik klasszikus bukott vagy sikertelen ország, amelyben hiányzik a belső biztonság, és az erőszak terjed. Ebben az állásfoglal, azért támogatjuk ezt az állásfoglalást, illetve azért írtuk meg, mert fontos, hogy a nemzeti és nemzetközi törvényszékek elé állítsuk a háborús bűnösöket, és javítsuk az emberi jogi helyzetet. Két dupla feladatunk van, egyrészt a diplomáciai úton kell tárgyalnunk, másrészt gazdasági eszközök vannak a kezünkben. Az Európai Unió a legnagyobb donátor vagy adományozó, több mint 20 millió eurót adományozunk a Közép-Afrikai Köztársaságnak, és sajnos ezt a pénzt gyakran korrupciós csatornákba terelik, és nem használják fel. Éppen ezért biztosítani kell a diplomatikus eszközökkel, diplomáciai eszközeivel is, hogy a célzottak kapják meg a pénzt. Köszönöm igaz, Kip kollega. Preda kollega kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan témáról van szó, amely a múlt héten került fel a tárgysorozatba, úgy, ahogy ez szokványos ilyenkor míg Bahreinnek a témája múlt hét, ezen a héten hétfőn került fel a napirendre. Akkor, amikor a közép-afrikai köztársaságról esett szó, akkor egyes kollégák megkérdőjelezték azt, hogy valóban sürgőségi ügyről van-e szó, vagy sem. A válaszom az, hogy a múlt hétvégén zajlott események pontosan jelzik azt, hogy mennyire sürgős témáról van szó. Több mint 70-en vesztették életüket Közép-Afrika köztársaságnak a nyugati részén, abból a konfliktusból, amely kialakult a volt és a jelenlegi köztársasági elnök, illetve köztársasági elnök között. A lázadók által előidezett helyzet alapján rendkívül súlyos helyzet alakult ki humanitárius szempontból, az emberi jogok érvényesülési szempontjából úgy szintén. A közös állásfoglalással kapcsolatos vita során emlékeztetünk arra, hogy Vanya Ramos a elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen, Sinisen kollega A W Republice Środkowej Afryki rozgrywa się dramat. Köszönöm a szót. A közép-afrikai köztársaságban jelenleg humanitárius dráma zajlik. A szerek a koalíció felelős azokért az atrocitásokért, amelyek miatt a közép-afrikai köztársaság népessége nagyon nehéz helyzetben van, sőt a lakosság kb. 70%-a a szegénységi küszöb alatt él. Rengeteg betegség ütötte fel a fejét, számos gyermek vesztette ezek miatt életét. Az orvosi segítségnyújtás, a gyógyszerek a helyszíre történő eljuttatása nagyon fontos, de az ilyen jellegű humanitárius segítségen túl politikai változtatásra is szükség van, különben sohasem stabilizálódik a helyzet, és hogyha a civil társadalmat valóban meg akarjuk védeni, akkor olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy ők megfelelőképpen éljenek, hogy a jövőben megfelelő és demokratikus választásokat tudjanak lefolytatni. Az illegális fegyverkereskedelmet is természetesen meg kell állítani. Újuland asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hat hónap telt el, amióta a Közép-Afrikai Köztársaságban ö, alkotmányellenesen magukhoz ragadták a hatalmat. Az EU többször kihangsúlyozta súlyos aggájait a jogállam ellenes fellépés miatt, illetve hangsúlyozta, hogy meg kell védeni a civil lakosságot. Azért, hogy a büntetlensége klímáját megszüntessék, el kell számoltatni azokat, akik az emberi hírség elleni büntetteket, illetve háborús büntetteket elkövették, máskülönben nemzetközi inter, intervencióra van szükség, ahogy a Nemzetközi Büntetőtörvényszék múlt hónapban elmondta. Hiszen a közép-afrikai országban elkövetett bűncselekmények valóban az IKTI jogkörébe, a joghatóságába tartoznak, és ezen felül le kell szerelni a lázadókat. Köszönöm új Joland asszony, Verzsie asszony kapszót. Az év eleje óta másod ízben foglalkozunk a közép-afrikai köztársasággal januárban foglalkoztunk többek között azzal, hogy a korábbi tábornokat fel el, visszahívták a hatalmából, illetve meg, megdöntötték, és új hatalom állt fel. A király mesztelen, és úgy tűnik, hogy egy sor dolog, egy sor esemény nincs az ellenőrzés alatt, mint hogy azt jól mutatja a bekövetkezett erőszak hullám. Franciaország odafigyel messze menően ennek az országnak a sorsára. Nem hajlandó ugyanakkor Franciaország fellépni, beavatkozni, legalábbis Közép-Afrika köztársaságában, de a kockázat mégis fennáll. Amennyiben kézzelfogható eredmények nem születnek, akkor mire jutunk? Az Európai Unió számos segélyt juttatott el a közép afrika Köztársaságnak, amely az, a világ egyik leg legszegényebb a 6 millió ember szorul közvetlenül támogatásra, és az NGO-k csak közvetetten jutnak el a segélyeikkel. A prioritás a nemzetközi erőknek a számára alapvető fontosságú lenne, de nem igazán tudjuk, hogy ezt az országot egyáltalán ki vezeti. Köszönöm, Vegyi asszony. Loch Biller asszony kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A közép-afrikai köztársaság lakossága súlyosan szenved, hiszen évek óta harcok dúlnak, és az emberi jobbokat lábbal tiporják a fegyveresek és a hadsereg. Bár 2012-ben már több fegyveres csoport leszerelés mellett kötelezte el magát, ennek ellenére a súlyos emberi jogi sérelmek nem érnek véget embereket megölnek, eh, fosztogatnak, tömeges eh, gyilkosságok eh, történnek, nőket, lányokat erőszakolnak meg, illetve zsákmányolnak ki szexuálisan. A fegyveres csoportok pedig arra toborozzák, illetve rabolják el a gyereket, hogy gyermekkatonaként gyilkoljanak, raboljanak számukra. Azzal magyarázható ez, hogy teljes egészében összeomlott az állam és a biztonsági szolgálat rendszere. Arról voltak éppen azt kell mondanunk, hogy nincs igazságszolgáltatás és rendészeti rendszer. Évekig nem működött a helyes kormányzás, ez pedig oda, oda, oda vezetett, hogy az alapélelmiszerek ára is az égbe szökött, és sok embernek el kellett hagyni az otthonát, hogy túlélhessen. 1,6 millió embert kell vízzel, élelmiszerrel ellátni, és az alapvető egészségügyi ellátással ellátni. Ez EU feladata az, hogy humanitárius segítségnyújtását folytassa, és a közép-afrikai köztársaság kormányát abban támogassa, hogy egy működő kormányzást alakítson ki az EU-nak, azt is biztosítani kell, hogy az emberi jogokat ne lehessen lába, lábbal tiporni, és megszűnjön a büntetlenség. Nagyon fontos, hogy egy vegy, vegyes vizsgálóbizottságot állítsunk föl, és ezt az ügyet is támogatnia kell az Európai Uniónak. Köszönöm. Köszönöm, Lochbiller asszony, ezek voltak a szerzők, most pedig a frakciók nevében először Gabriel asszony kap szót egy percben. Tessék. az AKC EU baritásos parlamenti közülése foglalkozott a témával, a közép-afrikai helyzettel nemrégiben júniusban, de ugyanakkor aláhúztok is, hogy a humanitárius és a biztonsági helyzet továbbá is nagyon törékeny. Igazunk volt akkor is, és azt látjuk azt, hogy az újra építésen ezek az országok ismételten megkérdőjeleztetik. Bármilyen kérdések is beüljenek fel, 1,6 millió fő érintett közvetlenül a csapások által. Külön kell foglalkoznunk a gyermek katonasággal is, és ezen kívül emeljük ki azt is, hogy a fegyvereknek a jelenléte országszerte gondot okoz a Libreville megalapodás a referencia keret ahhoz, hogy kikerüljünk, ki tudjanak lépni ebből a konfliktusból. Az összes regionális és nemzetközi partnernek mindent meg kell tennie azért, hogy hatékony közös fellépéssel tudjunk élni. Köszönöm szépen. Köm Gabriel asszony. Most pedig Repó kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. másodjára foglalkozik az Európai Parlament a közép-európai, közép-afrikai köztársaságban dúló szörnyű helyzettel. Ez a világ egyik legszegényebb országa, és az Európai Uniónak meg kell fontolnia, hogy milyen politikát kövessen. Az emberi jogok betartása az Európai Unió önértelmezésének egyik sarokköve. Ezért fontos, hogy partneri viszonyainkban is érvényesítsük ezt. Másrészt az Európai Unió kulcs szerepet játszik abban, hogy az emberek szenvedését csökkentsük, az emberek nem merik elhagyni a házaikat, a humanitárius helyzet nagyon súlyos. Mi több, a szexuális erőszakot hadi eszközként vetik be, és a gyerekkatonákat is bevetik ezért nagyon fontos, hogy minden módon támogassuk a belső struktúrákat és a felelősöket pedig felelősségre vonjuk. Köszönjük szépen, Rep úr, Obermeyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A koalíció fosztogat nőket és gyermekeket, erőszakol meg, és senki nem ellenőrzi őket, és veszélyezteti a belső rendet. Ez a koalíció, a Szelejko koalíció fellépése éppen ezért veszélyes, hiszen mind nemzeti, mind nemzetközi szinten egyetlen, egyelőre büntetlenek a Szeleka koalíció katonái, ezért a büntetlenségnek véget kell vetni, és Éppen ezért a háborús bűnösöket számára világosá kell tenni, hogy a népírtás és az emberiesség elleni e, cselekedetek nem évülnek el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a egyéb felszólalók körében először Kelly kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy beszélünk a Közép-Afrikai Köztársaságról a mai napon, hogy megvitatjuk ezt a kérdést, különösen azért, mert az EU az egyik legfontosabb donor, az egyik legfontosabb adományozó ország, több mint 20 millió euróról van itt szó évente. A közép-afrikai köztársaság függetlenségét már elég régóta elnyerte, de valójában béke soha nem volt igazán ebben az országban. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy um, a természeti kincsek tekintetében nagyon gazdag ez az ország, ami óriási ellentétben áll az emberek általános és rettenetes szegénységével. Amikor ilyen jellegű országokban erőszakos cselekmények indulnak el, akkor először is a politikai rendezésre van szükség, különben soha nem javul a helyzet. Köszönöm. Kelly, ez Köszönöm, Kelly kollega Kretu. Asszony kapszott. Uh, Köszönöm szépen, tény és való, hogy a közép-afrikai köztársaság egy igazi káosz, kaotikus helyzetbe került az emberi jogok sérelme folyamatos. de állam csíny következett gyakorlatilag március 24-én, mindez teljes büntetlenségben a felázadók megerőszakolják a nőket, felgyújtanak házakat, kifosztogatnak, fosztogatnak, az atrocitásoknak a sora végtelen. A így ínség is felütette a fejét, és a helyzete az országnak tovább és tovább romlik. Olyan útra lép ez az ország, mint Szomália. A nemzetközi fellépés nélkülözhetetlen. Egy katonai nemzetközi fellépés állíthatna sorompot ennek a konfliktusnak, a humanitárius támogatás is nélkülözhetetlen. Meg kellene erősíteni a mandátumokat a nemzetközi, a több a multinacionális béketámogató folyamatoknak, illetve az EU-s, az Európai, az Afrikai Uniós fellépésnek kellene hát adni. Köszönöm. Most Makovely asszony kapszót. Sunt foarte îngrijorată de starea de război și impunitate. Rendkívüli módon aggaszt minket ez a az ország, ennek az országnak a sorsa, a büntetlenségnek az alakulása, a halálesetek végtelen számban jelentkeznek, és senki sem felelős a folyamatokért tétlenül áll a nemzetközi közösség ezen ország sorsával szemben, amely már így is, és nem, nem csak egy szempontból ki van téve minden bántalomnak. 40 ezer olyan megkült van, amelynek a sorsa a legaggasztóbb. Több mint 100 ezer gyerek a különböző erőszakoknak az áldozata, vagy pedig besorozása kerül. A nemzetközi fellépésnek a lehető leggyorsabban vizsgálatot kellene indítania, és a nemzetközi normák érvényesek kell, hogy legyenek minden országban, a legszegényebbekben is. Felelősek vagyunk a közép-afrikai köztársaság sorsával kapcsolatban, kapcsolatosan nem várhatunk tovább, nem várhatjuk ki azt, hogy ki fog felül kerekedni a különböző fegyveres erők közti versenyben. Köszönöm. Köszönöm, Makovály asszony. Spontán felszólalók körében többen jelentkeztek, mint a hányak nyújuknak szót tudok adni. Megértésüket kérem, először Lisek kollega kap szót, parancsoljon. Bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos asszonynak és az elnök úrnak. A közép-afrikai ország köztársaságban a helyzet roppant komplex. Úgy tűnik, hogy végleg összeomlott az ellenőrzés és a rendszer. Bozizi e volt elnök, illetve a lázadók harca egyre súlyosabbá válik. Múlt héten 73 ember halt meg a harcok következtében, és nagyon sok katona is életét vesztette, a reguláris hadsereg, a rendes hadsereg katonái. Illetve a Dél-Afrikai Köztársaság békefenntartó katonái is életüket vesztették. Ez a helyzet arra utal, hogy az ország egész egyszerűen nem ö, tartja, nem áll fenn a rendszer, ez egy elbukott ország, és éppen ezért valamit tennünk kell. Köszönöm szépen, Liszek kollega. Géri Gerdi Odenberg asszony kap Dziękuję, panie przewodniczący. Od momentu przejęcia w Republice Środkowej... Elnök úr, köszönöm a szót. Amikor a Szeleka koalíció átvette a hatalmat március 24-én, akkor teljesen elszabadultak az erőszakos cselekmények, mindennapossá váltak a nemi erőszakok, a a fosztogatás és egyéb más erőszakos cselekmények. Vannak olyan területek a közép-afrikai köztársaságban, ahol teljes mértékben megszűnt a mezőgazdasági tevékenység, ahol egyáltalán nem működnek az állami hatalmak, ahol semmilyen orvosi ellátáshoz nem lehet hozzáférni a lakosság egyharmada belső menekült másfél milliónak azonnali humanitárius segítségre lenne szüksége, több százezreknek orvosi segítségre lenne szükségük, a gyerekek nem járnak iskolába, a szegénység folyamatosan nő, és rengeteg gyermeket erőszakkal besoroznak valamilyen katonai csoportba rengeteg misszió elindult, de ezek egyelőre nem voltak hatékonyak, úgyhogy ennél többet kell tennünk. Köszönöm. Végezetül pedig Eszája asszony kap szót, tessék parancsoljon. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen. a közép-afrikai köztársaság igazgatása és közigazgatási rendszere összeomlott a pucs következtében. Sem az igazságszolgáltatás, sem a rendőrség, sem az egészségügyi ellátás nem működik. A lakosság felét pedig a gyermekek teszik ki, sokan éhen halnak, illetve a malária is tizedeli a lakosságot hatalmas és elfogadhatatlanul magas a, a csecsemő halandóság. Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi közösség ne tegyen valamit, illetve elforduljon, szemét behúnya a humanitárius katasztrófa kapcsán. Az EU a legnagyobb donátor, a legnagyobb adományozó, éppen ezért minél gyorsabb intézkedéseket kell foganatosítani, hogy megvédjük az emberek életét. Köszönöm, Eszája kollega. Ezzel lezártuk a KDI, a spontán fel, felszólalása körét, és átadom Reding asszonynak a szót. President, the Commission of course welcomes... Köszönöm, elnök úr a bizottság természetesen üdvözli ezt az állásfoglalás tervezetet, hiszen mi is aggasztóan figyeljük a közép-afrikai helyzetet a 2012. decemberi események óta. Most már körülbelül öt hónap telt el azóta, hogy a Szelek a koalíció átvette a hatalmat, és úgy tűnik, hogy a teljes anarchiába tart az ország. Csak az elmúlt hét végén több mint 60 embert öltek meg, az északnyugati területeken. Ez pedig azt jelenti, hogy a feszültség fokozódik. Az emberi jogokat folyamatosan megsértik, és a nemzetközi humanitárius jogot is. Egyetértünk mindazokkal az aggályokkal, amiket a parlament megfogalmazott, és minden egyes csatornán szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a büntetlenséget megállítsuk és a humanitárius helyzetet javítsuk. A nemzetközi partnerekkel is együtt kell működnünk, ezen kívül meg kell találnunk a megfelelő fórumokat, az UNHCR-t például, Eston biztos asszony is segíthet, március 25-én nyilatkozatot tett, amelyben kifejezte, hogy rendkívül aggódik a közép-afrikai humanitárius visszaélések miatt, és azok miatt, hogy ezek büntetlenek maradnak. Fel kell kérnünk az átmeneti hatóságokat, hogy konkrét intézkedéseket tegyenek a jogállamiság visszaállítására, a civil társadalom védelmére és a Libreville megállapodás végrehajtására. Azt is támogatjuk, hogy az Afrikai Unió közép-afrikai missziója maximális támogatást kapjon, ezen kívül a Nemzeti Egység Tanácsot is szeretnénk segíteni Csiangai elnök vezetésével. Sürgősséggel el kell indítani azokat a stabilitási intézkedéseket, amelyeknek a finanszírozásához mi is hozzájárulunk. A közép-afrikai helyzet így is rettenetes, és nem hunyhatunk e fölött szemet, hogy ez a katasztrófa elfelejtett katasztrófa legyen és a parlament segítségével valóban rávilágíthatunk erre a katasztrófára. Rávilágítunk a közép-afrikai helyzetre, hogy ez a kérdés továbbra is napirenden maradjon, többek között az ENSZ szintjén is és ebben a tekintetben szeretnék még emlékeztetni a szeptember 10-i nyilatkozatra is, amit a bizottság tett egy francia civil szervezetnél dolgozó két humanitárius dolgozó meggyilkolása miatt. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy olyan emberek halljanak meg, akik azon dolgoznak, hogy mások életét megmentsék. Természetesen gondolunk a családjaikra és kollégáikra, megemlékezünk erről a két áldozatról. Tisztelt képviselők, gondolom mindenki tudja, hogy drámai a közép-afrikai humanitárius helyzet, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a polgárokon, a civil szervezetek dolgozóin, a humanitárius dolgozókon segítsünk, és a helyzetet stabilizálni tudjuk. A biztonság most már annyira rossz helyzetben van, illetve hát annyira bizonytalan a helyzet, hogy nap mint nap ölnek meg embereket, megkínozzák őket, erőszakos cselekményeknek vetik alá, a nőket megerőszakolják, az emberek házait lerombolják, és um, az emberek élete egyszerűen dől. Olyanokról van szó, akik már amúgy is elkeseredettek, és most már tényleg a határán vannak a túlélésnek. Georgieva biztos asszony egy Franciaország bevonásával megrendezendő konferenciát szervez szeptember 26-án, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a nagyon komoly humanitárius helyzetre a közép-afrikai köztársaságban. Az EU természetesen továbbra is aktív elkötelezettséget mutat, és szoros együttműködésben dolgozik a nemzetközi partnerekkel, hogy stabilizálni tudjuk a helyzetet a közép-afrikai köztársaságban, és a politikai helyzetet javítani tudjuk. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, ezzel lezárjuk a vitát. Hat állásfoglalás indítvány nyújtottak be és ezekről egyből a vita után szavazunk. Következő napi rendi pont a Bach